Még egyszer úgy kezdődik a munkánk, hogy ártatlan áldozatokról kell megemlékeznünk a nemzetközi terrorizmus ártatlan áldozatairól. Sajnos nagyon szomorú és visszatérő kötelességünké vált ez. Ezúttal a gyilkos őrület két nőt választott áldozatává, és Nyilván vak ez az erőszak. Az európai civilizációban a nők és a férfiak egyenjogúsága az egyik legfontosabb érték. Ez jellemzi az életfelfogásunkat. Amikor nőket ölnek meg, akkor a szívünkhöz legközelebb állókkal végeznek. Az Európai Parlament szeretné együttérzéséről biztosítani a Marseille-ben tegnap meggyilkolt két nő hozzátartozóit. A város állam, város lakói, francia és európai lakói iránt is együttérzéssel vagyunk. Nagyon fontos, hogy megvédjük azokat az értékeket, amelyekben hiszünk továbbra is emelt fővel kívánunk élni, nem kívánunk változtatni az értékeinken, és le fogjuk győzni a terrorizmust. Néhány perccel ezelőtt egy közleményben az ISIS vállalta magára azt, ami Las Vegasban történt. Senki nem tudja megmagyarázni, hogy, hogy mi vihetett rá valakit arra, hogy ilyen szörnyűséget cselekedjen akárki is áll az öldöklés mögött, mert az amerikai hatóságok nem erősítették meg, hogy az ISIS lenne az, az Európai Parlament őszinte részvétéről biztosít mindenkit, akit érintett ez a tragikus esemény. Minnyáján az áldozatok és családtagjaik mellett állunk a drámai körülmények között elhunytakra emlékezünk. Nagyon fontos, hogy segítsünk a hatóságoknak is Kanadában szombaton került sor egy merényletre. Kérem, hogy egy perc néma felállással emlékezzünk meg az ártatlan áldozatokról. Ezennel eh, megnyitottnak nyilvánítom a szeptember 14-én eh, um, eh, berekeztett ülésszakot, a szeptember 14-i jegyzőkönyvet